jelentésére e, fog sor kerülni szegénység a nemek közötti egyenlőség szempontjai tárgyba készült ez a jelentés. négy percre képviselő asszonynak adok szót parancsoljon! köszönöm szépen elnök asszony! A két egymást követő vita tulajdonképpen nagyon hasonló témával foglalkozik. Az előző vita során az energiaszegénységről beszéltünk, most pedig a nemek közötti egyenlőség szempontjából vizsgáljuk a szegénységet. 94 millió nő él a szegénységben ma Európában, ezek közül 48 százalék egyedül élő nő, és egyszerűen nem tudják vállalni a költségvetésüket. Ők a legsérülékenyebb csoport a szegénység szempontjából. Az egyhős egyszülős családok esetében ugye sokkal nagyobb száma látunk nőket ilyen helyzetben, és nagyon nagy a kockázat a szociális kirekesztettség és a szegénység tekintetében ennél a csoportnál, és így a gyermekeik, az egész családjuk szegénységbe kényszerülnek 22 millió gyereket jelent mindez, 22 millió gyerek él szegénységben ma Európában. A megszorítási intézkedések sokszor vakon működnek. Az utóbbi években Európában ezt láttuk, és ez megerősítette az egyenlőség hiányát, és ezzel nőtt a szegénység kockázata a nők és a gyerekeik esetében. A bérszakadék ma is létezik vannak rossz körülmények között dolgozó emberek, a nyugdíjban is létezik ez a szakadék, ez 39%-os a nyugdíjak esetében. Ez is szegénységi kockázatot jelent, általában az idősek, de konkrétan az idős nők esetében még nagyobb számban. A 2020-as stratégia 20 millióval kívánja csökkenteni a szegénységben élő emberek számát. Hát ettől még nagyon messze vagyunk ma. Az ördögi szegénységi kört meg kell, hogy szakítsuk. Ma Európában ez 127 millió embert jelent, 22 millió gyereket, és a felnőttek között sokkal nagyobb számban vannak itt nők, mint férfiak ebben a csoportban. Egy sor ajánlást dolgoztunk ki azért, hogy ezt a szegénységi ciklust meg lehessen akasztani. Az első javaslat az, hogy minőségi közszolgáltatást kell biztosítani ingyenes módon az oktatáshoz, az egészségügyhöz és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés területén. Bizonyított az, hogy a, ha a közszolgáltatások jó minőségűek, akkor ott a hatékonyság is fokozottabb, és jobb a gazdagság elosztása is, és így lehet valóban harcolni a szegénység ellen. A második ajánlás a foglalkoztatási diszkrimináció elleni harc, ez forrása a nők szegénységének. Koordinációra van szükség, a szülői szabadság, anyai szabadság, apai szabadság és általában szülői szabadság területén azért, hogy harcolni lehessen a nők esetében a szegénység ellen következő javaslat a minimum jövedelem eszköze, amivel harcolni lehetne a szegénység ellen. Most nem azt kérjük a jelentésben, bár jó lenne, ideális lenne, hogy legyen egy ilyen minimális jövedelem. Most csak azt kérjük, hogy egész Európára vonatkozóan készítsünk egy ilyen tanulmányt, és gondolkozunk el azon, hogy ezt az eszközt lehetne alkalmazni a szegénység felszámolása érdekében. A megoldás nem egyszerű, viszont fontos, hogy megbízható adatok állnak, álljanak rendelkezésre, ezért a szegénység területén is azt kérjük, azt kívánjuk, hogy megbízható statisztikai adatok álljanak rendelkezésre. Legyen egy fiatalok számára, a fiatalok a szolgáló garancia is. Európában ma nagyon fontos, hogy legyenek olyan költségvetési sorok, legyenek olyan finanszírozási lehetőségek, amelyek konkrétan a nők szegénységi elleni harc eszközeit szolgálják. Az előző jelentésben is szerepelt. Legyenek szociális tarifák az elsődleges javak területén, energia, víz konkrétan, azért, hogy meg lehessen akadályozni, hogy a szegénységi csoportba beszoruljanak emberek. Szeretnék köszönetet mondani az összes képviselőnek, aki részt vett a jelentés elkészítésében. Konstruktív lesz a vita, úgy gondolom, és remélem, hogy nagy többséggel fogjuk megszavazni ezt a jelentést. Ez egy fontos üzenet lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Hát nehéz helyzetben vagyok, mert ugye a rövid ismertetés esetén rögtön a KSDI eljárásra kerül a sor és nagyon nagyon sokan jelentkeztek azt a gyakorlatot fogjuk folytatni a kollégák javaslata alapján hogy az elsőként jelentkezetteknek fogok szót adni és azoknak akik már ebbe a délutáni timeslotba kaptak catch the eye szót azoknak nem fogok szót adni. elsőként sojdrova képviselő asszonynak adok szót paní předsedkyně zpráva poverty gender elnök asszony ez a jelentés nagyon fontos adatokat is tartalmaz amelyek világossá teszik hogy még az európai társadalmakban is több nőt fenyeget szegénység, mint hány férfit. A jelentés azt arra mutat rá, hogy a munkarepészi diszkrimináció az egyik fő oka ennek a különbségnek. 28 tagállam közül 26 van tapasztalnak diszkriminációt, a szülőket is sokszor hátrányos megkülönböztetés éri a munkahelyen, hogyha mm, a gyermekükkel gondozásával akarnak foglalkozni az anyák és az édesapák, akik a gyermeküket gondozzák, sokszor szenvednek el hátrányos megkülönböztetést, mert a társadalomban él egy olyan közfelfogás is, hogy nem produktív munkát végeznek. És amíg az ilyen megközelítés uralkodik, Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt elnök asszony! Ez a jelentés melbevágó tényeket sorakoztat fel,

a szegénység és a nők helyzete ugye hogyan kapcsolódik össze, ezek nagyon fontos szociális kérdések. Lengyelországban is foglalkozunk ezzel. Ma egy családtámogatási rendszer érvényes nálunk, amely külön foglalkozik a nők helyzetével. A, üdvözlöm a jelentést, a szélsőséges baloldal szeretne ebbe bevenni olyan kérdéseket, amiknek nincs is köze a kérdéshez. Miért szerepel ebben a jelentésben az, hogy a tagállamok ismerik el az LMBT családokat. Milyen családokról van itt szó? interszexuális, biszexuális családokról. Melyik európai országban lenne ez elismert, vagy elismert ez? Ez nem egy olyan kérdés, mint a házasság mindenki számára. Ezek nem meghatározott kérdések. Mindez azt mutatja, hogy itt forradalomról van szó, és ezért nem kívánok foglalkozni ezzel. Rándéka képviselőasszony. La pobreza en Europa sigue teniendo rostro de mujer. Európában a szegénység továbbra is női arcot visel nehezebb helyzetben vannak a nők, neve, nehezebben férnek hozzá a munkahelyekhez, a munkaerőpiachoz, kevesebbet keresnek, egyedül vállaljuk a háztartási feladatokat, a családi feladatokat, és elvesznek tehetségek, elvesznek olyan, elvesznek olyan képességek, amelyek hasznosak lehetnének a társadalom számára. Minden európai nő számára méltó jövedelmet, az oktatáshoz való hozzáférés kéne biztosítani, több nőt kéne látnunk a politikai életben, a vezető szerepben, a munkahelyeneken is. Hogyha kevésbé lennének szegények a nők, az jobb jövőt biztosítana a gyermekek számára is. Számukra európai garanciát kívánunk. Ezért elutasítom azokat a megtakarító intézkedéseket, amelyeket tervezünk, sőt, igazából befektetésre van szükség ezen a területen. Baszkföldön mi vagyunk az ötödik helyen, ami a női egyensúly e- Következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió liberális politikáját most ki kell, hogy ellensúlyozza valamivel, mert az európai szemeszter kapcsán is világossá vált, hogy a 28 tagállamból a lakosok mintegy 25 százalékát fenyegeti a szegénység a szociális társadalmi kirekesztés különösen a nőket sújtja a privatizáció, a közszolgáltatások magánkézbeadása, a kollektív szerződések visszaszorítása is az okok közé tartozik. A nőket gazdaságileg is integrálni kell a munkaerőpiacra, küzdeni kell a kizsákmányolás ellen, a deregulációt meg kell szüntetni, igenis szükség van kollektív szerződésekre, olcsó közszolgáltatásokra, különösen a társadalombiztosítás terület. Közik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok a jelentéstevőnek, hiszen szükséges és bátor jelentésről van szó. Az elmúlt évek takarékossági intézkedései katasztrofális hatásokkal jártak. Láttuk, hogy az Európai Bizottság is észlelte ezt, és az Európai Bizottság is észlelte, hogy a nők sokkal rosszabbul jártak, akár a szociális téren, az igazsági területén, a képzés, oktatás területén. Tehát a nőknek kell kifizetni a számlát. Az Európai Unióban nincsen igazi egyenlőség még sokat kell tenni, hiszen több millió nő van, akit diszkriminálnak, akik diszkriminálva érzik magukat. Hiszen az egyenlőség igazából csak papíron létezik. Remélem, hogy óriási többséget kap majd ez a jelentés holnap, és remélem, hogy a bizottság is megszívleli. következik. Thank you very much, Madam President. It's good to see the European Parliament. Köszönöm szépen, elnök asszony jó dolog, hogy az Európai Parlamentben a szegénységről és a nők szegénységről beszélünk. És nagyon sajnálatos, hogy öt perc jut egy ilyen nagyon fontos jelentésre. Az Európai Unióban még nagyon messzi utat kell megtennünk, hogy elérjük a nők egyenlőségét. Nézzük meg például, hogy Nagy-Britanniában mi a helyzet. Nagy-Britanniában a tudományban, az egyetemi életben sokkal magasabb a nők aránya, mint az Európai Unió többi országában. És mielőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, már nagyon jó helyzetben voltak bizonyos területen a nők. A brit jogalkotás szerintem jobb ebben a tekintetben, mint az Európai Uniós jogalkotás. A brit helyzet szerintem összehasonlítva jobb. Corvin képviselő úr következik. Mr. Corvin. Ja chciałem przede wszystkim zauważyć, że kolega powiedział, że żyje w Europie 120... Köszönöm, a kollégám bemutatta a jelentést, és elhangzott, hogy több mint 22 millió gyerek él szegénységben illetve 29 millió szám is elhangzott. Tehát úgy, úgy tűnik, mintha több szegény férfi lenne, mint nő. És a nőket ugye nem tekintik jó, nő, jó anyának, jó családanyának, hogyha ö, dolgoznak. Nagyon sok ö, ilyen dolog elhangzik, ami igazából csak egy teória. a számokat nem jól értette. 64 millió nő él szegénységben, összesen twenty millióból 25 millió a szegény gyerekekre vonatkozott. A kiigaztást és a pontosítást a Short Suica képviselő asszony zárja mi dali Köszönöm szépen, elnök asszony. Árnyék előadója voltam ennek a jelentésnek. Aréna asszony és jó magam nagyon jól működtünk együtt. Egyetértünk, hogy mi a női szegénység oka. De sajnos azon tény ellenében, hogy nagyon jól együttműködtünk, nem értünk el kompromisszumokat. És az én frakcióm pedig eh, nem tudta támogatni ezt a jelentést, mert nagyon sok eh, érzékeny szempont van benne, amelyeknek véleményünk szerint nem kellene benne lenni a jelentésben. És eh, nem feltétlenül utalnak a női szegénység igazi okaira. Tehát számos olyan dolog jelenik meg a jelentésben, amely a néppárt elveinek nem felel meg. Én itt utalnék például a szubszidiaritás kérdésére és néhány olyan elemre, amelynek szerintem nem kellett volna bekerülni a jelentésbe. Ezek nélkül pedig támogatjuk. És utolsóként Tomsz képviselő asszonynak adok szót. Spoštovana predsedujoča, že več Köszönöm szépen. Éveken keresztül az Európai Unió küzdött a szegénység, a társadalmi kirekesztés ellen. A mi frakciónk a szegénység minden formája ellen küzd. De ne feledkezzünk meg arról, hogy a nőket nagyobb veszély fenyegeti, még több diszkrimináció sújtja őket, ezért különleges figyelmet kell szentelnünk a nőknek. A jelentés szerintem nagyon jó, és támogatom. Az viszont elfogadhatatlan, hogy állásfoglalásokban, amelyekre nagy szükség van, újra és újra ideológiai elemeket, komponenseket is megemlítünk. A munkaerő piaci politika mindenkinek egyenlő esélyt kell, hogy adjon a foglalkoztatás, a javadalmazás tekintetében. Nincs helye diszkriminációnak, se negatív, se pozitív diszkriminációnak. Sokszor megfeledkezünk a szubszidiaritás elvéről is. Ahogyan a kollégám, az előttem szóló kollégám elmondta, ezt nem tudjuk eh, támogatni. Biztos úrnak adom meg a szót. Parancsoljon, biztos úr! Köszönöm, elnök asszony. Azzal kezdtem, hogy köszönetet mondok az előadónak a jelentésért. És azt is szeretném kiemelni, hogy a jelentés kihangsúlyozna, hogy milyen hatása van a női szegénységnek a társadalmukra. A női munkanélküliség 64%-ra emelkedett 2015-ben. A nők alul reprezentáltak a munkaerőpiacon, és sokkal bizonytalanabb az anyagi helyzetük, mint a férfiaké. Sokkal több nő él szegénységben, mint férfi az Európai Unióban nők körében a szegénységi küszöb magas, elsősorban érintettek az idősebbek és a gyermeküket egyedül nevelők. Nők nagyon gyakran részmunkaidőben dolgoznak, és a részmunkaidő pedig résznyugdíjhoz vezet. A nők nyugdíja általában 40%-kal alacsonyabb, mint a férfiaké, hogyha egyáltalán nyugdíjat kapnak. Tavaly nyáron a tanács megállapodott abban, hogy a férfiak és a nők nyugdíja közötti különbséget csökkenteni kell. Ez pedig az európai szemeszter részévé vált. Múlt decemberben a bizottság egy stratégiai dokumentumot publikált a nemek közötti egyenlőségről, ebben pedig az európai kezdeményezéseket soroltuk fel, amelyek célja a nemek közötti egyenlőség prioritásokat is kijelöltünk, tehát például a dolgozó nők szerepének erősítése, a férfiak és nők bérezésének nyugdíja között meglévő különbség csökkentése, és a nőket pedig jobb helyzetbe kell hozni. Ez egy nagyon nagy kihívás Európa számára. A jelentésében kihangsúlyozza a munkahely és a család közötti egyensúlyt is, hogy a nők teljes értékű szerepet vállalhassanak a társadalomban és a munkaerőpiacon. A szülők és olyan családtagok, akik gondoskodnak egyéb családtagékról, is vehessenek részt a munkaerőpiacon. Ennek pedig az egyik feltétele az, hogy megengedhető gondozási szolgáltokat lehessen kapni az Európai Unióban kollégáim javaslatokat is elő fognak terjeszteni az év végéig. A bizottság szociális jogi pillért szeretne létrehozni. Pillanatnyilag sikerült egy tervezetben megállapodnunk, és ez pedig hangsúlyozza a nők munkaerőpiacon betöltött helyzetének erősítésének szükségét. Nagyon fontos jelentést hallottunk, amely pontosan illeszkedik a bizottság munkaprogramjához. Folytatjuk a munkánkat, és támogatjuk az európai nemek közötti egyenlőséget. Köszönöm szépen biztos úrnak az záró gondolatait, képviselőtársaim, ezzel a vitát lezárom. Szavazásra a holnapi nap